Üdvözlöm a bizottság ülésén megjelenteket, elnézést kérünk, hogy ilyen nagy késéssel kezdjük a bizottsági ülést, de ennek ellenére üdvözlök mindenkit, és egy eh, nagyon érdekes délelőttöt kívánok mindenkinek. A napirendünkön az első pont, a pénzügyi válság kihatása az egyenjogúságra. Tehát nagyon fontos téma, és örülök, hogy üdvözölhettem azt a Lobráni asszonyt, aki az ENSZ fejlesztési alapjának az igazgatója, a nők számára létrehozott fejlesztési alapról van szó, az Unifemről. És most uh, szeretném átadni a szót, hogy uh, meghallgassuk a témára alkotott véleményedet. Körülbelül negyed órát adhatok, utána pedig mindenkinek megadom a lehetőséget, hogy kérdéseket tegyen fel, és hogy részt vegyen a vitában. Tehát parancsolj, tiéd a szó. Thank you, good morning everyone. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy csatlakozhatok önökhöz. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani a Nőjogi Szakbizottságban, Le, hogy lehetőséget adtak arra, hogy megosszak önökkel néhány elemzést, illetve adatot az világ gazdasági válságról és annak az esélyegyelőségről szóló való hatásáról. Természetesen később egy teljes listát adok át a referenciákkal, eh, hivatkozásokkal, de most azzal kezdeném, hogy az a, nem, nem eh, áll rendelkezésünkre sok adat a válság hatásáról. Eh, a korábbi válságokról szóló kutatásokat is segítségül hívtuk itt. Először is, hadd mondjam ezt, hogy a, vilá- el, hogy a Világbank a figyelmeztetett, hogy a gazdasági válság miatt további 53 millió embert érinthet az a szegénység, és 2008-ban 100 millióval több embert érintett az energia és élelmiszer hiány. Több százezren vesztették el a munkahelyüket, a lakásukat, otthonukat, és, és a túlélésért küzdenek. Tegnap meghallgattam a híreket. Az Egyesült Államok és az Európai Uniós tagállamok arról tájékoztattak, hogy kezd fellendülni a gazdaság, ami jó. Ezzel egy időben azt is tudjuk, hogy még nem sikerült magunk mögött hagyni teljes mértékben a válságot, és azok, akik a legtöbbet vesztették, ő, őket nem éri még el a javulás. Ez igaz az Európai Unióra és az Egyesült Államokra, de sokkal inkább igaz a fejlődő országokra, amelyeknek sokkal kevesebb kapacitásuk van a válságra reagálni. Az esélyegyenlőség fontos szerepet játszik. Minden, ez a millenniumi fejlesztési célokban is szerepel mindenki számára oktatáshoz való hozzáférés, egészségügyhöz való hozzáférés és egyéb kérdésekben az esélyegyenlőség alapvető. Hogyan válaszolnak az egyes országok a kihívásokra? Először is általánosságban tekintve különösen aggódunk amiatt, hogy mennyiben képesek, mennyiben férnek hozzá a nők a jó minőségű egészségügyi ellátáshoz, aztán a fizetés nélkül végzett gondozási munkákat megint csak nők végzik, és ebből egyre több lesz, és emellett pedig korlátozza a válság a nők lehetőségét a, e, a fizetését végzett munka e, területén. E, sajnos a szegény országokban a kislányokat kiveszik az iskolákból, hogy segítsenek otthon és dolgozzanak. 2007-ben az iskolában nem járó népesség 45%-a lányokat, lányok voltak, lányokat érintette ez, és számos kislány egyáltalán nem megy eztán később sem iskolába. Az egyik téma, ami különösen fontos, és amire nagyon nagy hatással lesz a válság, az a foglalkoztatás. Látni fogjuk majd azt, hogy más, megváltozik a kereső tevékenység mind a fejlődő, mind a fejlő, fejlett országokban. A nők és a férfiak közötti szerepmegosztás. Akár évekbe telik a munkaerőpiac, munkaerőpiac újra fel, való fellendülése, és nem igazán fog a kereső tevékenység az első években eh, megfelelő mm, ellenszolgáltatást nyújtani a nőknek. Most úgy látszik, hogy a globális kereslet összeomlik, és ez nagyon sok ipar számára, iparág számára nehézé teszi a túlélést. Az eh, termelési eh, ágazat is nagyon nagy kihívásokkal néz szembe, és ezért nagyon nehéz az embereknek munkát adni, visszatérni a munkaerő piacra. Az ILO szerint a három a világszerte 3 eh, milliárd eh, embernek nincs munkája, és ennek 40%-a nő. Eh, eredetileg a férfiak munkája volt az, amit érintett a, gazdaság, a válság, tehát a férfiak előbb elvesztették a munkáikat, mint a nők, azonban a Azonban most azt látjuk a legújabb trendek alapján, hogy a férfiak egyre kevésbé vesztik el a munkahelyüket, a nők viszont egyre inkább. Ez 2009-ben 7,4% nő veszíti el munkáját, még 7% vesztette el férfi, 7% férfi a tavalyi évben. Nos, ez mind munkahelyen, mind otthon veszélyezteti az esélyegyelőségi vívmányokat. A nők különösen sebezhetőek azokban az országokban, ahol exportiparágok vannak, a munkavállalók 70-80%-a az exportágazatban dolgozik ugyanazok az ország, ugyanazok az ágazatok, amelyek hatalmas gazdasági növekedésre eh, adtak lehetőséget az elmúlt évtizedekben, most ugyanolyan ütemben összeomlanak. Például a textilipar, amely különösen eh, női munkaerőre épül. Nyilván ismernek eh, különböző eseteket Dél-Kelet-Ázsiából, de hadd említsem meg azt, hogy Afrikában például több ezer új munkahelyet hoztak létre nők számára 2002-től kezdve, Azonban ezek az egyes iparágak, ilyen iparágak Kenyában például már nem fenntarthatóak. Nikaraguában például 2008-ban 25 ezer munkahely veszett el, és az elbocsátottaknak a 85%-a nő volt, akiknek a legtöbbje aztán a háztartásba tért vissza. Közép-Kelet-Európában a 2009-es Social Watch jelentés ugyanilyen trendekről számol be. Bulgáriában például 44 ezer ember vesztette el a munkáját, munkahelyét, és ez, ennek 96%-a nő, főleg a ruházat, ruhagyárakban, cipőgyárakban. Ez további 40 ezer munkahelyet érinthet a leépítés, mert csökken az export. Az ILO szerint a nők gyorsabban fogadnak el, és a nőket gyorsabban eh, érinti a bizonytalan munkahelyek vállalása. Eh, például rengeteg nő dolgozik eh, szerződés nélkül, feketén gyakorlatilag, TB nélkül, és ez az arány egyre nő. Ugyanez a jelentés azt mutatja, ez egy OECD jelentés, amiről beszélek, hogy azt mutatja, hogy a nők gyakran, gyakran rossz feltételek mellett meglévő munkahelyeken dolgoznak, és őket érinti leginkább az elbocsátás. Aztán a bevándorló nőket is érinti a, vála- a válság. Afrikából, Latin Amerikából érkező bevándorlók akár fele nő. 75-80 százaléka, 80 százalék a dél-kelet-ázsiából ugyan, tehát sok nő visszatér, hazatér, és ez ennek megint csak hatása van a hazautalásokra, hogyha nők hazatérnek, és nem utalnak már haza pénzt külföldről. Közép-Ázsiában 15%-kal nőtt a nők foglalkoztatása, de Afrikában, Latin-Amerikában és a Karib térségben is ez a trend figyelhető meg. A bevándorlási politikák ugye változnak, az Európában, Egyesült Államokban. Vannak olyan országok, ahol még mindig még mindig nagy a bevándorlási hullám, mert annyira szegény, szegények az emberek, vagy szegény térségekből érkeznek az emberek, hogy még annál még mindig jobb a válsággal küzdő Európa vagy Amerika. Nagyon sok országot érint ez. A Spanyolországot például a turizmusra és a luxuspiacra nagy hatással van a gazdasági válság, de a, a mezőgazdaságra is több ezer, több tízezer bevándorló női munkavállalót érint a hanyatlás a mezőgazdaságban. Nagyon sok nő a szürke gazdaságba, fekete gazdaságba távozik, és a nagyon sokat szenvedő nők, nagyon sokat dolgozó nők eleve még többet kell, hogy dolgozzanak bizonytalan körülmények között. Emellett szeretném, szeretnék beszélni arról, hogy korábbi válságokból ismerünk összefüggéseket a gazdasági válság és az a nemi alapú erőszak között. Nyilván, hát ezek nem mindig megbízható adatok, de vannak olyan eh, tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy a gazdasági válság során a nők elleni erőszak nő. Eh, négy ország eh, alapján készült egy tanulmány, különböző dokumentumokat elemeztünk, és itt kitértünk a családon belüli erőszakra és a nők elleni erőszakra. Látjuk különböző eh, hotline-ok, illetve menedék, női menedékházakból eh, érkező adatok és statisztikák alapján, hogy nő az erőszak. Eh, több mint 600 eh, Egyesült Államokbeli eh, női, nők védelmére szolgáló menedékházból eh, jelentették, hogy egyre több nő fordul hozzájuk, ahogy a gazdasági válság hatásai terjednek, egyre többen fordulnak hozzájuk. A stressz, a munkahely elvesztése miatt is stressz a legfontosabb ok. Ázsia, illetve csendes, a csendes óceáni térségre kiterjedő tanulmány azt mutatja, hogy itt is nagyon sok erőszakos cselekményre kerül sor, amely a gazdasági válsággal összefogható, és sok nő kényszerül a szexiparba. Egy jelentés szerint, a Világbank jelentése szerint a, az egyfőre eső GDP hogyha növekszik, akkor ebből a fiúk és a lányok egyformán részesülnek, viszont hogyha csökken, akkor ez a kislányokat sokkal inkább érinti. Tehát több gyermek hal meg például a válság során. A nők és a kislányok egészsége sokkal nagyobb kockázatnak van kitéve a nők gyakran kell, hogy forduljanak a közegészségügyi ellátásokhoz, és nem tudják megfizetni a magánegészségügyi ellátást áprilisban hét afrikai egészségügyi miniszter számolt be arról, hogy csökkentik az egészségügyi költségvetést, de nem csak Afrikában jellemző ez, hanem Európában és Közép-Ázsiában is. Néhány szót szólnék arról, hogy hogyan lehet válaszolni a válságra. A a különböző, tehát a válságnak a hatása erősebben érinti a nőket. Meg kell nézni, hogy az egyes országok hogyan válaszolnak erre. Egy UNIFEM tanulmány készült az ázsiai és csendes óceáni térség 30 országában, indikátorokat nézte meg, hogy hogyan támogatják a, a, a makrogazdasági stabilitás helyreállítását, munkahelyteremtés, vállalkozások segítsége, segítése és a lényege ezeknek az volt, hogy csökkentsék az egyénekre, illetve a háztartásokra terhelő, te, háztartásokat terhelő dolgokat és aspektusokat. Az, az első pont az infrastruktúra javítása. Milyen a infrastruktúráról van itt szó, és ki élvez ebből előnyt, főleg a munkahelyteremtés területén. A legtöbb országban az építőipar például, az építőiparban általában férfiak dolgoznak, de Indiában az építő ágazatban 30%-ban nők dolgoznak például. Vannak jó példák is olyan országokban, ahol az infrastruktúra, a köz, a, a, a kórházakat, a lakásokat érintette, lakásépítési projekteket, és a e, gyermekek gondozását célzó infrastruktúrákat, e, amelyek lehetővé teszik, hogy a nők tevékenységet folytassanak. Másodszor meg kell néznünk, hogy az infrastruktúra e, kiket eh, szolgál. Ezek a, például az újonnan épített utak, és a nőket segítik-e abban, hogy, hogy az eh, általuk megtermelt árut felkínálják, gyermekeiket óvodába, iskolába vigyék, eh, vagy ők maguk iskolába járjanak. Lesz-e elég pénz arra, hogy a nők számára munkahelyeket biztosítsunk? Harmadszor, az is nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy mely iparok, iparágakat támogatnak. Sokat hallottunk arról, hogy a bankoknak adják a pénzt. A kérdés azonban az, hogy, hogy milyen ágazatokba megy a pénz, és milyen iparágakat támogatnak. Hallottunk arról, hogy az autógyártást támogatják számos országban. Eh, az UNIFEM tanulmány azt is megnézte, más példákat is megnézett. Olyan példákat, ahol az kínai, eh, indiai, tájföldi iparok iparágakban a KKV-kat támogatták, az exportipart támogatták, ahol a nők nagy szerepet játszanak, például az, a turizmus, a textilipar, illetve a kézművesség. Meg kell néznünk azt, hogy ezek a, az intézkedések mennyiben vannak hatással a fizetés nélkül végzett munkára milyen rendelkezéseket hoznak a makrofinanszírozással kapcsolatban, amely az alacsony jövedelemmel rendelkező országokban több millió nőt érint. Argentinában és Japánban a gazdaság élénkítő KKV-s programoknak a lényege az, hogy, hogy a feketén, eddig korábban feketén alkalmazott személyeket jelentsék be. Ez egy olyan politika például, amely pozitív hatással lehet a nők számára. Negyedik pont, illetve ötödik pont, meg kell néznünk, hogy milyen forrásokkal látjuk el mely kategóriát. A parlamenti képviselők, illetve nőjogi szervezetek képviselői együttműködtek, kormányokkal tanácsokat adtak abban, hogy a költségvetésben hogyan lehet figyelembe venni az esélyegyenlőségi témákat, kérdéseket. Végül pedig amellett, hogy monitorozzuk a helyi nemzeti források elköltését, az is fontos, hogy az egyes országok a hivatalos fejlesztési követke, kötelezettségvállalásaikat teljesítik. A Világbanknak, a, a Valutalapnak, a, Valutalapnak és más szervezeteknek, nemzetközi szervezeteknek meg kell felelniük a célkitűzéseiknek és a vállalásaiknak az UNDP és az UNIFEM is támogatja azt, hogy megfelelő támogatást nyújtsunk mind nőknek, mind férfiaknak a válság során. Például a női gazdákat kell támogatni, hogy növeljék a mezőgazdasági termelékenységet, hogy csökkentsék a mezőgazdasági termékek árát. Aztán támogatást kell nyújtani a női vállalkozóknak. Az Eh, az oktatásban, az egészségügyben és a gyermekgondozásban a munkahelyek teremtése, ahol nagyon sok nő dolgozik, nagyon fontos. Eh, aztán a szociális, eh, ki, szociális juttatásokat is növelni kell olyan ágazatokban, ahol a nők túl reprezentáltak. A válságra való válasz nem lehet azonban az, hogy munkahelyek a férfiaknak és szociális juttatások a nőknek. A gazdasági válság megrengette a nem szabályozott világpiacba vetett hitet, de lehetőséget ad arra is, hogy változásokat érjünk el, és ez a feladat a kormányoknak. Az e, nemek közötti egyenlőség a kormányok programjában is vissza kell, hogy tükröződjön. A nők, mint gazdasági szerepvállalók, és az ő támogatásuk nagyon fontos kormányzati részről. Ezek a válaszok nagyon jók, nők számára jók az e- e- fejlesztés szempontjából, és nagy hozamot hoznak. Csökkentik a jövőben, jövőben csökkentik a szegénységet, és minél gyorsabban végre kell ezeket hajtani. Minden mögött ugye azt várjuk, hogy a foglalkoztatásra gyakorolt hatás a leghosszabb hatás, a leginkább fennmaradó hatás. Alapvető gazdasági felfogásokat is meg kell kérdőjelezni, például a 19. századi modellt, mely szerint a férfi tartja el a családot. A klímaváltozás kihívásaival is szembe kell nézni, és a zöld gazdaságot kell támogatni. Nagyon sok vitát látunk, az, azzal kapcsolatban érvet látunk, azzal kapcsolatban, hogy a zöld gazdaság lesz a jövőbeni gazdasági motor. És nem szab, viszont nem szabad, hogy ezt a nők által végzett, rosszul fizetett munka tüzelje és, és vigye előre. A nők számára ugyanazt a bért kell fizetni, mint a férfiak számára a fejlődő országok és egyre többet ruháznak be a mezőgazdaságba és a vidékfejlesztésbe, és ezzel is több lehetőség nyílik a zöld gazdaság támogatására. És a, ez a nők függetlenségét is erősítheti. A kormányok elszámoltathatók kell, hogy legyenek. Ez az UNIFEM legutóbbi jelentésének a legfontosabb kijelentése. Tudjuk azonban, hogy a kormányok sok esetben meg magukhoz ragadták a hatalmat, és nem e, igazán tartják magukat elszámoltathatónak. Ez a e, válság e, azt mutatta meg, hogyha hogyha a felelősök, bankok, beruházási bankok nem számoltathatóak el, vagy nem veszik komolyan a felelősségüket, ez hatalmas problémákhoz vezet nemzetközi pénzügyi rendszerben, és nem kell, hogy ez így legyen, a nőjogi jogászok úgy gondolják, hogy újra kell gondolni a piaci liberalizációs intézkedéseket, és hogy a fenntartható fejlődést és a zöld gazdaságot kell támogatni. A fontosnak tartjuk a gazdasági alternatívák támogatását, például a gyermekgondozási kiadásokat, amelyeket külön borítékból kell finanszírozni, csökkenni kell, csökkenteni kell a nőknek a függőségét a külső segítségnyújtástól, és most befejezném lassan. Pontosan most van, kerül arra sor, hogy a régi modellek fragmentálódnak, összeomlannak, és fenntarthatóbb, méltóbb jövőt kell biztosítani a nők számára. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm ezt a hihetetlenül érdekes előadást. És most átadom képviselőknek a szót, akinek kérdése van, megjegyzése, felteheti. Gondolom, hogy mindenkiben felmerültek kérdések, és a kérdések után pedig megkérnénk előadókat, hogy válaszoljon. Az első Gurmai asszony, utána Thomson asszony, utána én is kérdezek, de először is Gurmai asszonynak adom meg a szót, parancsolj. Thank you very much, dear Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nagy örömmel látom itt önt, mint elnök köt. És én, mint az előző bizottság alelnöke, nagy örömmel látom itt a kollégákat. Az igazgató asszonynak nagyon nagy tapasztalatai vannak ebben a témában, és, és nagyon profi ebben a témában, ez nagyon fontos. Természetesen nem csak úgy kell kinézni, mint profi, annak is kell lenni. Ami a gazdasági válságot illeti, elég sokat utaztam Európában, és tárgyaltam erről a témáról, a nők helyzete és a válság, és így tovább. Például március 16-án volt egy találkozó Párizsban erről a témáról. Láttuk, hogy a válság 80%-át a férfiaknak is érintette, és teljesen világossá vált az, hogy a számadatok csalókák, tehát megtévesztőek, mert ez a válság nem csak a nőket érinti, hanem a férfiakat is. Ugye itt foglalkoztatás szintjén a különböző ágazatokban, a pénzügyi ágazatban is, az építőiparban is látjuk, hogy milyen mm, kihatása van a válságnak. Mm, ugye azt is ki kell mondani, hogy a bankokat megmentették, viszont itt hosszú távú adósságok, aztán a kölcsönök visszafizetésének a problémái szintén olyan témák, amelyekről beszélni kell. Ami a kihelyezett szolgáltatásokat illeti, látjuk azt, hogy a nők 80 száz, a nők 80%-ban dolgoznak olyan területeken, amelyeket a válság érintett. Ezzel egy időben azt is hiszem, hogy mindenképpen más perspektívából is meg kell nézni a válságot, New Yorkban volt egy konferencia, amely foglalkozott a nők státuszával. Ez egy ENSZ konferencia volt, én azt hiszem, hogy más a helyzet, új helyzet állt elő, a hagyományos családi modell már nem létezik, most már új családmodellek léteznek, aztán a bérek közötti különbségekről is beszélni kell, a gyesről, a szülési szabadságról. Nagyon nagy öröm számomra, hogy Lubráni asszony sok fontos témát megemlített, például a bérek közötti különbségeket is, sőt a bérek csökkentek bizonyos területeken fontos a szolidaritás fenntartása is az Európai Unió kívüli országokkal. Intézkedésekre van szükség a válság megoldására, mindenképpen növelni kell a szociális infrastruktúrát, fel kell lépni a szegregáció ellen, a döntéshozatalban sokkal több nőre van szükség, mert így lehet csökkenteni a válság kihatásait is. Minden statisztika erre utal a gender mainstreaming programokat is növelni kell, és azt látjuk, hogy a költségvetés csökken ezen a területen. Természetesen nagyon fontos a KKV-k finanszírozása, és ez is részét képzi ennek az egész folyamatnak. Ezek a javaslataim, ezek az aggodalmaim, és meg vagyok arról győződve, hogy együtt kell működnünk, és mindig nagy örömmel találkozom önnel, de természetesen most a, az Alkotmányügyi Bizottságban vagyok alelnök, és nem itt már, de mm, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gurmai asszony. A megjegyzéseket. Most nekem is lenne néhány megjegyzésem. Teljesen helyén való az, hogy figyelembe kell vennünk azt, amit hallottunk, és természetesen foglalkozunk kell a problémákkal. Azonban az is igaz, hogy a válság megadja a lehetőséget a változásokra is, hiszen kihívásról is van szó. És az ilyen kihívások alatt pedig lehet váltani. A gazdaság területén remélhetjük, hogy változásokra kerül sor a nemzetközi gazdaság felett gyakorolt uralomban, a pénzrendszerek felett gyakorolt uralomban. És reméljük, hogy a férfiak és nők közötti egyenlőség ezen a területen is megjelenik majd. A jelen közbeszédjében konkrét javaslatokat nem hallottunk még, hogy hogyan lehetne tényleg a válságot kihasználni arra, hogy változtassunk a meglévő rendszereken a jövőben. Nagyon könnyű vitázni a válság alatt. De a dolgok általában az ilyen válság után visszatérnek a régi mederbe, anélkül, hogy bármi megváltozott volna. Nekünk most lehetőségünk van arra, hogy realitássá kovácsoljuk követeléseinket. Tehát kihívásnak fogjuk fel a válságot. Sokat szóltunk a szolgáltatási szektorról, az exportiparról és a válság kihatásairól. A válság előtt a szolgáltatási ágazat volt az, amelyik a legnagyobb növekedést mutatta. Elég gyakran összekötötték a szolgáltatási ágazatot egyéb ágazatokkal. Azt hallhattuk, hogy a nők foglalkoztatása szempontjából is nagyon lényeges a szolgáltatási ágazat. És azt is hallottuk, hogy a szolgáltatási szektor mennyit szenved a válságtól. De én ennyit jegyeztem volna meg, és most átadom a szót Thompson asszonynak, utána Járók asszonynak. Tehát öné a szó. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes beszámolót. Amit én különösen érdekesnek találtam, az a beruházási csomaggal kapcsolatos, mert azt látjuk, hogy Európában a beruházási csomagok arra szolgálnak, hogy munkahelyeket létesítsenek, de csak a férfiak számára. Például ugye az építőipart említette. Európában folyik a vita arról, hogy a foglalkoztatási problémák hogyan is hatnak ki a férfiakra és a nőkre. Aztán érdekes volt az, amit a zöld gazdaságról mondott ebben a parlamentben. Nagyon sokat beszélünk erről a témáról, hogy több millió új munkahelyre lenne szükség a zöld gazdaságban, a környezetvédelem területén. És ebben az évben a svéd elnökség bemutatott egy új ökogazdaságot, amit természetesen a spanyol elnökség tovább fog majd vinni. Elemezni kell, hogy hogyan lehet ebben az ágazatban létesíteni a munkahelyek nőket, hogyan lehet a nemek között biztosítani az egyenlőséget az európai energiaszektorban leginkább férfiak dolgoznak mind a mai napig. Szeretném tudni, hogy mi az ön véleménye erről, hogyan lehet a válságot felhasználni arra, hogy, hogy megállítsuk a jelenlegi helyzetet, és a munkaerőpiac kevésbé lenne megosztott. Hogyan, mit lehet tenni a nők érdekében, hogy ne ilyen megosztott legyen a munkaerőpiac? Köszönöm szépen, Thompson asszony, és most járóka asszony kapszót, utána pedig Palmanova asszony, tehát járóka asszony a szó. Köszönöm szépen a beszámolóját. Nagyon sok új információt kaptunk arról, hogy mi ilyen is a helyzet. Ami engem igazából ö, érint, az a jövő. Nevezetesen azok a családok, a, akiket már most is jelentés, jelentős mértékben érint ugye a válság, akik már most is nehéz helyzetben élnek akik a, ennek a gyerekeikkel problémáik vannak. Tehát ezek azok a családok, a, amelyek sok esetben hátrányos helyzetűek, bevándorlók, ö, sok gyerekkel, és nagyon nehezen találnak vissza a munkaerőpiacra. Ugye a posztkommunista időszakban a férfiak is elvesztették a munkahelyeiket, és a nőknek kellett dolgozniuk, általában fekete munkát végeztek, vagy szakképzetlen munkát végeztek, kevés bérezésért. Tehát azt látom, hogy, hogy azok közül, azon családok, ahol csak egy kenyérkereső volt, azokat a családok, amelyek most elvesztik a munkahelyeiket vagy esetleg a fedélt a fejük felett. Ami a különböző fellendüléssel kapcsolatos terveket illeti, ugye látjuk azt, hogy hogy a középosztály segítjük. Tehát, hogyha a középosztálybeliek veszítik el a munkahelyeiket, azokat segítjük. Viszont például Magyarországon 3 millió ember él a szegénységi küszöb alatt. Aztán ott vannak a kisebbséghez tartozók, több mint 800 ezer ember szinte éhezik, tehát nem látom, hogy a kormány hogyan tudja, és a kormányok hogyan tudják az ilyen típusú problémákat megoldani. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, Járók asszony. Most Pábanova asszony kap szót. Köszönöm szépen. Hát, nagyon elégedett vagyok az ön beszámolójával. Teljesen világos számunkra, hogy a válság során a diszkrimináció növekszik a nők számára is, a nők elvesztik a munkahelyeiket Lívia beszélt már a kisebbségi kisebbségekhez tartozó nőkről. Vannak-e adatok arról, hogy, hogy a nők között több a kisebbséghez tartozó nők, aztán ott van a fogyatékos nők helyzete. Milyen lehetőségek vannak a fogyatékossággal élő nők számára? A munkaerőpiacon biztosítják számukra megfelelő módon, egyenlő módon a lehetőségeket? A harmadik csoport pedig, amely nagyon kényes csoport, azok a nők, a, amelyek, akik szeretnének gyermeket, és a reproduktív egészséggel kapcsolatosan vannak problémáik. Sok esetben ezeket a nőket elbocsátják, elvesztik a munkahelyeiket, vagy pedig egész egyszerűen eltitkolják a munkaadó elől, hogy gyermeket várnak, vagy gyermeket szeretnének. Tehát ez egy nagyon sebezhető csoport szintén. Ez egy, lenne egy javaslatom és egy kérdésem. Vannak-e kezdeményezések vagy programok arra, hogy a nők számára ö, esetleg növelik a lehetőségeket, hogy vállalat munkát végezzenek, hogy képezzék őket, hogy versenyképesebbek lehessenek a munkaerőpiacon. Itt elsősorban a magas technológiai ágazatokra gondolok. Jelenleg ugye a nők azért nem a magas szintű funkciókban dolgoznak leginkább Viszont ott vannak a versenyképes ágazatok, mint a megújuló energia eh, ágazatai, aztán az IKT ágazat, és így tovább. Hogyan lehet tehát számukra biztosítani a munkahelyeket ezekben az ágazatokban? Köszönöm. Köszönöm, Pavanova. Asszony Bauer, asszony kap szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném kiszélesíteni egy kicsit ezt a témát. Vannak tapasztalataink, van tudomásunk arról, hogy nő az agresszivitás, nő az erőszak most a válság során. Vannak-e adataik, vagy tapasztalatai e témával kapcsolatosan? Számomra úgy tűnik, hogy, hogy ez a, ezek a mellékhatások is nagyon komolyá válhatnak. És azzal kapcsolatosan, amit elmondott, vannak olyan kezdeményezések, amelyekkel meg lehet erősíteni az oktatást, például a pénzügyi ismereteket lehetne oktatni általánosságban. Elképzelhető egy ilyen átfogó pénzügyi kurikulum, mert úgy gondoljuk, hogy a válság egyik oka az volt ugye az eladós, az erőteljes eladó sodás volt. Tehát az embereknek szükségük van a tudásra, mert egész egyszerűen nincsenek ismereteik arról, hogy mi is történik a pénzügyi világon belül és hogy a pénzügyi problémák hogyan is hatnak ki a mindennapi életükre. Köszönöm szépen. Köszönöm, Bauer asszony. Májszer asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Lubráni asszony, önnek is ezt a nagyon érdekes előadást. A kérdésem Pavanova asszony utolsó kérdéséhez kapcsolódik, de nál önnél is hallottuk, hogy számos munkahelyet lehetne teremteni az új technológiák segítségével, tehát az alternatív energiákra gondolok, a fejlett technológiára. Ezek általában férfi munkahelyek, de nem kell, hogy ezek férfi munkahelyek legyenek. Szerintem a nők is képesek ezeken az új munkahelyeken dolgozni, és ez természetesen erősen összefügg a képzéssel, oktatással hiszen a műszaki pályák általában férfi helynek számítanak. El lehetne, gondolkozunk azon, hogy hogyan lehetne a lányok érdeklődését felkelteni a tudomány és a technika iránt. Tudjuk, hogy a lányok általában más iránt érdeklődnek. Esetleg vannak elképzeléseik, hogy hogyan lehetne a lányok érdeklődését felkelteni? A műszaki témák, a műszaki pályák iránt. Tehát a lányok nem rosszabbak, mint a fiúk, és a nők elméletileg tudományosan ugyanolyan teljesítményre képesek, mint a férfiak. Köszönöm szépen. A következő Záborska asszony. Ďakujem veľmi pekne, pani Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az igazgató asszonynak, ezért a valóban nagyon érdekes jelentését beszámolóért. Igazgatóasszony, ön az ENSZ-et képviseli Európában. Ez azt jelenti, hogy ön nagyon sok fontos embert felügyel itt Európában, ami az alapokat illeti, nevezetesen hogy milyen alapokkal támogatja a szegényebb országokat az EU, és hogy ezeket a pénzeket hatékonyan használják-e fel, ezt szeretném tudni. Továbbá a gazdasági válság során ezek az alapok, nevezetesen ezek, ezen alapok felhasználását esetleg újra kell tárgyalni, és talán ezen alapokat azoknak kellene adni, akiket még inkább sokkal jobban érint a, a válság. Köszönöm, Záborszka asszony. Az utolsó felszólaló pedig Morin asszony, parancsolj. Merci, madame Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljes mértékben egyetértek Bayer Edith kérdésével, az agresszivitással kapcsolatosan, az erőszakkal kapcsolatosan, és mivel ezek nagyon fontos témák, szeretnénk hallani az ön véleményét erről. Továbbá a nők és a különböző szakmákkal kapcsolatos kérdés kapcsán szeretném feltenni azt a kérdést, hogy például a nők, a lányok számára mi is a helyzet a mérnöki, technikai képzés terén. Látjuk azt, hogy a lányok nem igazán ö, dolgoznak ilyen ágazatokban, de mit lehet tenni, hogy a képzést biztosítsák annak érdekében, hogy ilyen szakmákat válasszanak. Persze aztán tudjuk, hogy a bérezés területén is különbségek vannak, de már az alapoknál mit lehet tenni, hogy ilyen ö, szakmákat válasszanak a lányok? Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. Kosta asszony is szót kért még. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm Lubráni asszonynak ezt a nagyon érdekes beszámolót, és az, hogy segített nekünk megérteni néhány általánosabb globális kérdést. Bizonyos vagyok abban, hogy ebből a válságból nem úgy kell ki mennünk, ahogy abba, ahogy a válságba belementünk. Én azt hiszem, hogy a nők itt nagyon sokat tehetnek. Természetesen nők vannak kitéve leginkább a sebezhetőségnek, de mivel a nők nagyon erősek, lehetőségük van arra, hogy ki kerüljenek ebből a válságból. Nem szabad csak áldozatnak tekinteni a nőket, és mindenképpen arra kell hangsúlyt helyezni, hogy hogy lehet fejleszteni bizonyos területeket, amelyekkel a nők segítséget nyújtanak számunkra, hogy a válságból kikerüljünk. Európa, Európát is, és a fejlődő országokat is más perspektívából kell tekinteni most már. A szociális ügyekkel foglalkozó főigazgatóság is jelentésében kifejti azt, hogy milyen sokan szegények még mindig Európában, és a szegények között a nők hát sajnos sokan vannak. Bizonyos esetekben azt látjuk, hogy még inkább növekedett a nők és a férfiak közötti egyenlőtlenség. A válság az erőszakot is növeli. Aztán ott van a szolgáltatásokhoz való hozzáférés kérdése, például az egészségügyi szolgáltatások kérdése. Na most fel kell tenni a kérdést, mit lehet tenni, hogy hatékonyabban tudjuk csökkenteni a nők szegénységét, milyen stratégiát lehet kialakítani, aztán milyen intézkedéseket tudunk bevezetni például a mikrohitelek területén, a világbank hogyan tudná jobban segíteni a nők helyzetét. Azt látjuk, hogy ha a nők műveltek, akkor a gyermekek is műveltek lesznek. Hogyha a nők mikrohiteleket kapnak, akkor jelentős szerepük lehet a helyi gazdaságokban is. Tehát azt hiszem, hogy erre kellene hangsúlyt helyezni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindenkinek. Roppant érdekes témáról van szó, és sajnálom, hogy most Lubreni asszonyhoz fordulok, hogy kommentálja hallottakat, de remélem, hogy visszatérhetünk erre a témára. Tehát Lubráni asszony a szó. Thank you so Köszönöm szépen. Nagyon érdekes kérdéseket kaptam. Nagyon sokáig tartana mindegyikre válaszolni, úgyhogy ebben nem is megyek bele, de mindent eh, fölírtam, és jó lenne megpróbálni eh, valami írásos válaszsal visszatérni önökhöz. Először, de azért néhány dolgot kiemelnék. Néhány kérdés. Nők elleni erőszak a gazdasági válság hatása az etnikai kisebbséghez tartozó nők esetében nincsen elég adatunk. Sajnos nincs elég adatunk. Szeretnénk többet tudni, az adatokat be kell gyűjteni. Nagyon sok kérdés, amit felvetettek. Nagyon sok kérdés összefügg azzal, hogy, hogy, hogy, hogy a megoldásokat nem fogjuk megtalálni itt Európában sajnos. Sokan a fejlődő országokra koncentrálnak. Hogyan lehet például a nőket jobban a tudomány felé terelni Európában. Vannak erre jó példák, ebből kellene tanulni, adatokat kellene ezzel kapcsolatban gyűjteni. Persze tudjuk, hogy nagyon sok tapasztalattal rendelkeznek önök is itt a szakbizottságban a FAM szakbizottságban ülnek önök, eh, de persze vannak más szakbizottságok is, ahol oda kellene figyelni, legyen az a DEVE vagy az ENVI, ahol oda kellene figyelni, hogy miről van szó a vitákban, hogyan lehet be, be, hatással lenni a vitákra. Tehát ne csak arról legyen szó, hogy önök maguk, önmaguk között megbeszélik ezeket a kérdéseket, hanem egy kicsit interdisziplinárissá tenni. Amit Zaborska asszony kérdését illeti, az ENSZ természetesen nagyon jó kapcsolatokat ápol az Európai Unióval, és ezt az esélyegyenlőségre ki lehetne terjeszteni, erre lehetne koncentrálni a munkánkat értékelték, és ennek az értékelésnek az eredménye az az, hogy ha együttműködünk, akkor többet érünk el, mint hogyha külön küzdünk ugyanazokért a kérdésekért de még a magam szempontjából is azt mondanám, hogy most volt egy példa, nagyon sok alapot nagyon sok alapot fordítottunk arra, hogy az élelmiszerválság kihívásait megoldjuk. Az ENSZ is ezzel um, foglalkozott. Persze kérdezem, hogy ebben mennyire valósult meg az esélyegyenlőség. Nyilván mindannyian tudjuk, hogy meg kell néznünk, hogy hol vannak lehetőségek. Nagyon sok összefügg az érdekképviselettel, a politika, politikára való hatásgyakorlással. A politikát, politikára kell hatni ahhoz, hogy, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. Sajnos most nincs több idejük önöknek és nekem, de azért nagyon sok információt meg tudok még osztani önökkel. Köszönöm szépen. Gurmai asszony, nagyon röviden egy javaslatom lenne meg vagy győződve róla, hogy ez a vita nagyon fontos volt, nagyon gyümölcsöző volt, és bátorított minket, hogy egyre több kérdést tegyünk fel. Hívjuk meg évente egyszer, kétszer, de szerintem nagyon fontos lenne, hogy egy szűk, sokkal szorosabb együttműködése legyen a szakbizottságunknak önnel. Köszönöm, Gurmai asszony, ezt az ötletet, és egy hatalmas köszönet illeti Lubráni asszonyt. Mindenképpen visszatérünk a témára. Köszönjük szépen a látogatást. Köszönöm. A következő napi rendi pontunk pedig egy szóbeli kérdés, illetve szóbeli kérdések. És pedig, eh, hogy hogyan tudjuk eh, a családi felelősséget eh, összekötni a munkahoz való joggal és az egyenjogúsággal. Mm. Tehát a tanácshoz intézzük majd ezt a szóbeli kérdést, ezen kívül van egy javaslat is, és pedig egy állásfoglalási javaslat. Nagyon kevés időnk van ma, és remélem, hogy a szóbeli kérdésekről és az állásfoglalásról is eszmecserét folytathatunk és határozhatunk. Október 5-én eh, minden nyelven meg lesz az állásfoglalás tervezet, és eh, október 8-án pedig eh, lezárul a módosítók benyújtási határideje. Tehát a szóbeli kérdésekről is vitát folytathatunk, szeretném elmondani, hogy a frakciók már dolgoznak a szóbeli kérdéseken, nagyon jól tudtunk így dolgozni. Most pedig megadom a képviselőknek a szót, és úgy tudom, hogy Morin asszonynak van néhány megjegyzése. Tehát Morin asszony, szeretném megkérdezni, hogy van-e valamilyen megjegyzése? Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy egy időt kell nyerni, és önmagáért beszél ez a szóbeli kérdés. Azt hiszem, hogy nagyon fontos a hozzánk közel álló kérdéseket tisztázni, fontos a család és a munkahelyi élet összeegyeztetése. Különösen fontos ez egy ilyen válságos időszakban. Én azt hiszem, hogy ez a két kérdés lehetővé kell, hogy tegye az, hogy minden politikai frakció egyetértsen e célkitűzésekben. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatosan nincs semmiféle probléma. Nagyon szépen köszönöm. Osztom ezt a nézetet, hogy mennyire lényeges az, hogy együtt működhetünk ezekben a kérdésekben is. Tehát így összeköthetjük a munkát és a családi életet. Nagyon fontos az összes egyenjogúsági folytatott munkában az, hogy a nőknek megvan a lehetősége dolgozni és a családdal törődni. Tehát e, ezekkel a kérdésekkel nagyon jó lesz foglalkozni. A szó még mindig az önök tér felén van. Hogyha nincsen további megjegyzés, akkor megkérdezném a kollégákat, hogy Egyetértünk-e abban, hogy mindkét szóbeli kérdés elfogadásra került a bizottság által? Úgy gondolom, hogy ez így van. Mindenkinek szeretném megköszönni a gyümölcsöző együttműködést. Eh, Akkor folytatjuk, és áttérünk a következő pontra. Ez ismét nagyon érdekes és még fontosabb téma a bizottságunk számára. Ez pedig az úgynevezett Stockholmi program, amely célja a szabadság, az igazságosság és a biztonság. két bevezető van hozzá. Az egyik a jogi kérdésekkel, az igazságügyi kérdésekkel foglalkozik a svéd elnökség részéről Magnus Kramer államtitkárt üdvözlöm, és a politikai menedékjogi és migrációs politikával is foglalkozunk, Minna Jöngrén Svédországból érkezett, hogy bevezesse a témát. Tehát a Stockholmi programról van szó. A Stockholmi program pedig eh, nagy mértékben kapcsolódik a mi munkánkhoz. Amikor a diszkrimináció ellenes fellépésről van szó, a biztonságról, és így tovább. Tehát akkor melegen üdvözlöm a svéd államtitkárokat. Då vill jag hälsa statssekreterare Minna Jöngrén államtitkárt üdvözlöm, aki az első felszólaló lesz. Területe a bevándorlás és a politikai menedékjog. Örülünk, hogy itt van körünkben. Nagyon fontos kérdés ez a bizottságunk számára. És most rögtön át is adom a szót, parancsolj! Elnök asszony, igen, tisztelt szakbizottsági tagok. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani azért, hogy meghívtak minket, hogy a svéd elnökségről beszéljünk, hogy a stokholmi program mit is tartalmaz. Tehát ez egy öt éves program, és a jelenlegi három programot váltja majd le. Az egyik legfontosabb prioritása a svéd elnökségnek ez, és eh, én inkább politikai orientációt szeretnék eh, adni. Magnus Graners, államtitkár kollégám pedig eh, azokról a kérdésekről szól majd, amelyek esetleg különösen érdeklik ezt a bizottságot. Az új stratégiai munka, programunk az egyik leglényegesebb dokumentum lesz, amely a szabadságot, igazságosságot és biztonságot érinti az elkövetkezendő években. A program remélhetőleg hozzájárul a biztonságosabb és a nyitottabb Európához, ahol az egyén jogai védelemben részesülnek. A stokholmi program ambiciózus, hosszú távú és kiegyensúlyozott. Ambiciózus azért, mert visszatükrözi az európai együttműködést a bel- és igazságügy területén. Konkrétabb politikai kereteket adunk elképzeléseinknek. Hosszú távon szabunk meg célokat, melynek értelmében hatékonyabban működhetünk együtt. Tehát a program által megszűzött öt éven túlmutatóan is. A program kiegyensúlyozott hiszen szeretne kiegyensúlyozott eszközökkel élni az egyén jogai, alapjogainak gyakorlása érdekében. Az állampolgári perspektíva a munkánk alapja. A európai állampolgároknak konkrét intézkedések által kell érezniük, hogy hozzáadott értéket kapnak az együttműködéstől. a tagállamoknak, a tagállamaik is aláhúzták ennek a szükségességét. Az állampolgárok érdekei nagyon fontosak a stokholmi programban. Az első eszmecsere során már láttuk, hogy ezek a jogok hogyan tükröződnek vissza. Megvitattuk az önkéntes szervezetek blogok segítségével, és természetesen a különféle frakciókkal is. Lényeges az, hogy átlátható, nyitott programról legyen szó, hiszen az állampolgárok így tudnak azonosulni. Igen, tisztelt képviselők! Nagyon izgalmas és intenzív ősz áll előttünk. Magnus Graner államtitkárral szeptemberben nagyon sok kétoldalú tárgyalásokat folytattunk az európai tagállamokkal. Eljöttek Stockholmba az államok képviselői, hogy megtárgyalják a stockholmi programot. Nagyon jó volt ez a megbeszélés, és nagyon jó álláspontokat ismerhettük meg a tagállamok részéről. Az a benyomásom a bilaterális megbeszélések után, hogy egységesek a tagállamok abban a tekintetben, ami a Stokholmi program tartalmát illeti a jövőbeli együttműködés tekintetében. Elnökségként az a feladatunk, hogy az elhangzott szempontokat figyelembe vegyük, és hogy ezeket bedolgozzuk a programba az ősz során. Október végén a svéd elnökség szeretné az első szövegváltozatot elkészíteni és bemutatni. Természetesen addig nagyon intenzív viták várnak ránk, és ezt követően pedig decemberiben a csúcson szeretnék elfogadni a módosított anyagot. Nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament szerepet kapjon. A svéd elnökség már gyakran találkozott az Európai Parlament szakbizottságaival, és nagyon jó kapcsolataink vannak különféle területeken. És már konkrét terveink is vannak az együttműködésre. Nagyon érdekes lesz hallani az Európai Parlament prioritásait és szempontjait is. Remélem, hogy november, a novemberi állásfoglalások ezt visszatükrözi majd. A mai vitánk és a stokholmi informális miniszteri tanács, illetve a tagállamokkal folytatott megbeszélések eh, mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy eh, a soros elnökség eh, kiegészítse a stokholmi programot az állampolgárok igényei alapján. Reméljük, hogy ambiciózusabb és konkrétabb is lesz a program az önök segítségével. A svéd soros elnökség szándéka az, hogy nyitott és átlátható vita eszmecsere legyen a tagállamok szereplők intézmények között. A stokholmi program jogalkotási folyamat számunkra. Reméljük, hogy a folytatása az lesz, hogy számos konstruktív vita lesz majd itt az Európai Parlamentben és az összes többi szerben, aminek eredménye konkrét intézkedésekben csapódhat le. Reméljük, hogy olyan eredményeket érünk el, hogy a bizottság, a tanács és az Európai Parlament is felvállalhatja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az információkat, és most szeretném Magnus Garnernek átadni a szót, aki úgy szintén államtitkár és Svédországból jött. Köszönöm. Igen, tisztelt Elnök asszony, igen tisztelt szakbizottsági tagok. A svéd soros elnökség átfogó célkitűzése az, hogy növelje a biztonságot és az európai állampolgárok védettségi érzését. Az állampolgárok szempontjából szeretnénk elérni ezt. És nagyon lényeges, hogy ezt együttműködéssel érjük el. Az alapjogok felsorlásra kerülnek, tehát és ide tartozik a diszkrimináció mentesség is. Ez a diszkrimináció minden formája ellen eh, fordul. Tehát ez a szexuális orientáció, az etnikai hovatartozás, kor, vallás, vagy pedig fogyaték, testi fogyaték. Egy eh, másik fontos kérdés, eh, hogy olyan intézkedésekre van szükség, amely a veszélynek kitett, sebezhető emberek részére védettséget jelent, és a nők is ide tartoznak. A bűncselekmények áldozatainak védelme is prioritást képez. Hiszen eh, általában keveset törődnek a bűncselekmények áldozataival, ez pedig eh, nagyon drámai helyzetet eh, jelent. És amennyiben határokon átnyúló bűnözésről és áldozatokról van szó, még nehezebb a probléma. A mobilitás növekszik, az emberek többet utaznak, és így ennek az a következménye is lehet, hogy az állampolgárok egy más tagállamban válnak bűncselekmény áldozatába. Éppen ezért az állampolgároknak joguk van elvárni a biztonságot és a védelmet, akkor is, ha nem otthon vannak. Olyan nyelven kell az állampolgárokhoz fordulnunk, amelyet megértenek. Tudjuk, hogy ez egy olyan kérdés, amelyel az Európai Parlament már régóta prioritásként foglalkozik. Reméljük, a, hogy megkapjuk a szükséges támogatást önöktől, és így szeretnénk erősíteni a bűncselekmények áldozatainak a jogait Európában. Az emberkereskedelem elleni harc is egy lényeges prioritásos védelnökség alatt a sebezhető emberekkel, gyermekekkel, nőkkel bánnak eléggé el nem ítélhető módon, és ezt a bűnözési formát pedig energikusan meg kell szüntetnünk és elítélnünk. A nemzetközi együttműködés, az európai együttműködés központi jelentőséggel bír az emberkereskedelem elleni harcban. Az ősz alatt a tanácsban egy keret határozatról tárgyalunk majd az emberkereskedelem ellen, és reméljük, hogy végig tárgyalhatjuk. A kerethatározat nagyon fontos eszköz lesz majd az Európai Unió együttműködésében az emberkereskedelem ellen. Azonban nem elégséges, hogy az Európai Unió tagállamai együttműködnek ezen a területen. A harmadik országokkal is a eredeti a származási országokkal és a tranzit országokkal is együtt kell működnünk, hogy sikeresek legyünk. A svéd soros elnökség eh, szeretné kihangsúlyozni az emberkereskedelem elleni harc jelentőségét, és a harmadik országokat is be kell vonnunk. Így eh, egy nemzetközi miniszteri konferenciát is szervezünk itt Brüsszelben, eh, október 19-én és 20-án. Az Európai Parlament természetesen meghívást kap az októberi konferenciára. Reméljük, hogy részt is vesznek. Reméljük, hogy a konferencia eredménye az lesz, hogy tapasztalatot cserélünk, elképzelésekről vitázunk, hogy egy akcióorientált dokumentum szülessen az emberkereskedelem témakörében támogatjuk a bilaterális partnerkapcsolatokat is, amely segítségével erősíthetjük a határokon átnyúló együttműködést, mely szükséges az emberkereskedelem elleni harcban. Az emberkereskedelem kérdése most 2009-ben sokkal aktuálisabb, mint bármikor korábban. Szeptemberben folytattunk már bilaterális megbeszéléseket, és az összes tagállam belátta, hogy mennyire fontos ez a téma, és hogy mennyire szükséges a problémával foglalkozni. A stokholmi programban ennek megfelelően prioritást élvez az emberkereskedelem elleni harc. A svéd soros elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy a stokholmi program találkozzon az állampolgárok elvárásaival. A reményeink szerint konstruktív eszmecserét folytathatunk majd az Európai Parlamenttel is. Természetesen eh, most is rendelkezésükre állok, amennyiben kérdéseik, megjegyzéseik vannak. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm szépen, meg vagyok győződve arról, hogy a kollégáknak eh, lesznek kérdéseik és megjegyzéseik. Mindenek előtt eh, szeretném átadni a bizottságunk előadójának, Jimenez asszonynak a szót, és azt is bejelentem, hogy olyan együttműködésről van szó, amely a parlament többi bizottságát is érinti, tehát az Állampolgári Jogok Bizottságát és a Jogi Bizottságot is, és az ASZKO Bizottságot is. Tehát eh, nagyon szoros együttműködésben állunk a többi szakbizottsággal, és most pedig eh, szeretném a mi előadónknak átadni a szót Jiménez asszonynak. Sí, buenos días. <clears throat> Eh, Jó napot kívánok! principalmente preguntar al señor Graner exactamente que cuando usted Először is Graner úrnak szeretnék feltenni egy kérdést. Ön beszélt az európai együttműködésről az áldozatok védelmének érdekében. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatosan van-e konkrét elképzelésük, és esetleg a spanyol elnökség valami konkrét munkát folytathat majd önök után. Elképzelhető egy európai rendszer, egy európai struktúra. Nagyon fontos, hogy a nőket megvédjük például Spanyolországban. Védeni kell őket, és, és hogyha egy másik országba mennek el, akkor is meg kell őket védeni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy minden kérdésre külön válaszolhatunk, és így rögtön világosan megértjük a kérdés a válasz közötti összefüggést. Azzal kezdeném, hogy sajnos a áldozatvédelem nem kap végleges megoldást a stokholmi programon. Sajnos ez egy olyan kérdés, amely jel az európai politikusoknak hosszú távon kell foglalkozniuk. Mi természetesen megtesszük a Stockholmi programban azt, ami a mi kötelezettségünk. De most koncentráljunk a pozitív aspektusokra. Nagyon széles konszenzus uralkodik abban a tekintetben, hogy foglalkozni kell a bűncselekmények áldozataival. Hogyha a Stockholmi programra koncentrálunk, akkor tudjuk, hogy nem sokára a jelenlegi eszköz átdolgozására kerül sor, és a folyamat, illetve a felülvizsgálat is kapcsolódik a stokholmi programhoz, de hogy most hogyan, azt konkrétan nem tudom megmondani. Hosszú és rövid távon is cselekednünk kell. Köszönöm szépen! néhány szerepelnek a listámon, akiknek kérdése van. Látjuk, hogy nagyon fontos és nagyon érdekes programról van szó, amely érdekli a képviselőket is. Az első Papadopoulos asszony parancsolj. Thank you very much, Mrs. Köszönöm szépen, elnök asszony. figyelemmel kísértem az ön e- előadását. A kérdésem Magnus Króne úrhoz e, szól. Ez a program nagyon ambiciózus. Az én véleményem szerint az a megközelítés érvényesül, hogy a nők áldozatok, mert folyamatosan arról beszélünk, hogy meg kell védenünk a nőket a terrorista cselekményektől, a, a, a, hát, a családon belüli erőszaktól, általában az erőszaktól, a munkahelyi erőszaktól, ezek mind erőszak típusok miért nem, miért nincs a programban, nincsenek a programban olyan dolgok, olyan eszközök, amelyek felruházzák a nőket azzal, hogy saját maguk védekezzenek. Hiszen manapság nagyon sok ilyen lehetőség lenne. Jó lenne, hogyha ebben a programban az elkövetkezendő öt évre lehetőséget adnánk arra, eszközt adnánk a nők kezébe arra, hogy a politikai életbe szerepet vállaljanak, a különböző, tudjuk, hogy a nők reprezentációja a döntéshozási folyamatban elég alacsony, és demokratikus def, demokrácia deficitre kerül sor. Azt kérném, hogy több intézkedést tartalmazzon ez a program, amely a, arra ösztönzi a nőket, hogy vegyenek részt aktívan a döntéshozásban, és ez talán a jövőjüket is megkönnyíti. Mit gondolnak erről? Tak. Köszönöm. És akkor Magnusnak adom át a szót, aki megválaszolja a kérdést. Teljes mértékben egyetértek. A nők általában nem csak áldozatok, hanem arról van szó, hogy erejük is van, és nagyon jó, hogy erejük és hatalmuk is van. Így elgondolkozhatunk azon is, hogy miről is szól ez a program. A program igazságügyi és belügyi kérdésekről szól, tehát nem általában a társadalomról. Konkrétabb, és arról szól, hogy a igazságügyi szerveknek milyen feladataik vannak. Meg kell állapítanunk, hogy a nők túl reprezentáltak az áldozatok között. Különféle bűncselekmények áldozatai között, főleg a családon belüli erőszak áldozatai, elsősorban nők. És ezzel foglalkozni kell. És rendőrségi, igazságügyi szempontból is. Ez nem jelenti azt, hogy az lenne a véleményünk, hogy a nők a társadalomban az áldozat szerepét töltik be. Nem hinném, hogy Svédországban például egy nő magáról azt gondolja, hogy ő elsősorban áldozat. Köszönöm. Thomsen asszony kap szót. Øh, øh, Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy rendkívül érdekes, amit elhangzott, nagyon eh, izgalmas. Olyan programról van szó, amely a polgárok jogait erősíti, és főleg a diszkrimináció ellenességről van szó, az emberkereskedelem elleni harcról, ezek fontos területek. Persze mindenkinek megvannak a maguk eh, aggodalmai, fenntartásaik ezen a területen. Most eh, azt szeretnék tudni, hogy mi a helyzet Most a menedéket nézzük, a bevándorlási területet, menedékkérést közös bevándorlási politika, közös menedékpolitikára számíthatunk? Ez még egyelőre azért elég korlátozott. Mit várhatunk a vitáktól, amelyeket a tagállamokkal folytatnak? Már bilaterális tárgyalásokba kezdtek, ugye? Hallottuk ezt, tagállamokkal egyeztettek. Mi a helyzet a vitával, a bevándorlási politikával? Mit várhatunk ezen a területen? Ezen a területen Köszönöm, Thomsen asszony. És most Minna Jöngrénhez fordulok, hogy válaszolja meg ezt a kérdést, amely a menedékkel, bevándorlással foglalkozik. Köszönöm a kérdést. A közös menekültügyi rendszer kidolgozása zajlik a szokott mederben, tehát 2012-ben eh, várhatunk konkrétumokat. Természetesen eh, számos jogi aktus létezik, amely kidolgozás alatt áll. Reméljük, hogy eh, a jogi aktusokat minél hamarabb elfogadják, tehát és reméljük, hogy a svéd elnökség alatt is elfogadnak majd az érintettek jogi aktusokat. Tehát a menekült ügy és a menedék kérdése a stokholmi programban is hangsúlyt kap. A bilaterális megalapodás, megbeszélések alatt szeptember havában elmondtuk, hogy a stokholmi programban hogyan szerepel ez a téma, és a kollégám is említette, hogy a tanácsban is egyetértés van a főbb vonalak tekintetében. És az egyik ilyen közös vonás az, hogy erősítsük az együttműködés. Természetesen a külső határok védelme is lényeges, közös szabályaink vannak, arra vonatkozóan, hogy ki hogyan juthat be az EU-ba, és hogy tartózkodhat itt. Köszönöm, Thompson asszony. Lenne egy megjegyzésem még a menekültügyhez. Igen, itt nem bevándor, én nem menedékpolitikáról akartam kérdezni, hanem a bevándorlási politikára. Közös bevándorlási politika, nem pedig a menedékkérés, nem az azül. Du den lagliga invandringen? tehát ennek a törvényes szabályozása. Igen, a törvényes bevándorlás tekintetében is van irányelv ebben a tekintetben, és természetesen ezt felülvizsgálják és átdolgozzák majd, de megalapíthatjuk, hogy a folyamatban létezik már jogszabály. Én úgy vélem, hogy számos tagállamnak vannak olyan ambíciói, hogy felülvizsgálja a jelenlegi jogszabályokat. De szerintem ez konkrétan később jelentkezik majd, ez nyilván összefügg a gazdasági helyzettel és a gazdasági igényekkel. Tehát én legfeljebb a svéd álláspontot taglalhatom, Svédországban például új munkaügyi törvény van, 2008 végén lépett ez hatályba, és megpróbálunk az európai szinten is foglalkozni ezzel. De természetesen nyitottak vagyunk, más országban más politika van, valószínűleg ez így is marad. De valami közös pontban, valamilyen közös alapban meg kell majd állapodnunk. A munkálatok zajlanak, tehát azok az irányelvek, amelyről tárgyaltunk, most egy kicsit lelassultak, és mindenképpen olyan kérdésekkel is foglalkoznunk kell, amelyekkel a bizottság is foglalkozott majd. Köszönöm. Akkor saját magamat írtam fel a listára következőként folytatnám a kérdések sorát. Én is maradnék ennél a témánál, tehát a munkaerő bevándorlásnál. A munkaerő bevándorlás tekintetében van egy kék kártya, és ami a többi bevándorlásra vonatkozik, úgy értem, hogy igazából lelassult itt a folyamat, tehát hogy európai közös politika legyen. Tehát látjuk, hogy ez a folyamat most nem halad olyan nagy sebességgel, hogyha jól értettem azt, amit az államtitkár mondott, tehát, hogy itt késlekedések vannak, fékezés, és szeretném tudni, hogy miért lassult le a folyamat, ki fékezi, arról is szó van, és az államtitkár is elmondta, hogy a stokholmi program lényege az, hogy az állami és nem állami szervezetek között eh, jobb legyen az együttműködés. És eh, ez a bevándorlási politikára hogyan hat ki? Tehát itt például a nem állami szervek közötti együttműködésre is gondolok. A másik kérdésem pedig azzal foglalkozik, hogy eh, milyen konzekvenciái lesznek a programnak, nyilván. Tehát a személyes jogok, az emberi alapjogok hangsúlyt kapnak a stokholmi programban. Szeretnék rákérdezni, hogy itt milyen szervezetekkel szeretnének együttműködni, hogy az állampolgári jogokat határokon átnyúló módon garantálják a stokholmi programban. Ezek lett volna az én kérdéseim, és most eh, szeretném átadni a szót a válaszokra. Azokkal a kérdésekkel eh, kezdeném, amely a migrációval foglalkozik. Ismét elmondanám, hogy eh, annak az oka, hogy miért lassult le a folyamat a bevándorlás esetében, a legjobb lenne a bizottságtól megkérdezni, tehát én igazából csak spekulálhatok. És a spekulációm pedig eh, arra korlátozódik, hogy eh, nagyon nehéz a gazdasági helyzet. Ez pedig nem csak Európát érinti, hanem az egész világot természetesen, és eh, most nyilván a munkerő bevándorlását gátolja a gazdasági válság, de ez, mint már említettem, részemről csupán spekuláció. Amennyiben a szervezetekről szeretne hallani valamit, tehát kihangsúlyozok az ENSZ, az UNHCR szerepét, ezt a szervet egy lehetséges szereplőként határozzuk meg, bizony szerepet játszhat a témában. Tehát ez egy nagyon fontos szervezet, de a többit most nem tudom konkrétan felsorolni. Köszönöm. Magnus, szólnál? Öm, hogyha ki akarom egészíteni, akkor annyit mondhatnék, hogy ahol most vagyunk, az, az, hogy már kb. két éve vitázunk a stokholmi programról. A eszmecsere folyamata pedig azt jelenti, hogy több száz, nem emlékszem pontosan ma számra, tehát 7 vagy 900 választ kaptunk be a kormányzatoktól, egyes személyektől, NGO-któl, ügynökségektől, de hát az Európai Unión belül. Tehát eh, óriási mértékű együttműködés van, és igazi svéd átlátható módon zajlik ez. Egy példát említenék. Itt, amikor idejöttünk a parlamentbe, találkoztunk eh, az alapjogi ügynökség főigazgatójával. Találkoztunk, ez egy nagyon lényeges személyiség ebben az összefüggésben, és eh, egy másik bizottságba ment meghallgatásra, hogy elmondja, hogy hogyan látja ő a programot. Természetesen szoros párbeszédben vagyunk ezzel az ügynökséggel. A, az elnök azon kérdésében politikai kérdést éreztem, nem annyira a folyamatra vonatkozott ez. Tehát nagyon látható, nyilvánvaló, a tagállamokkal folytatott megbeszélések után, amelyeket szeptemberben folytatunk, hogy az állampolgári jogok és az állampolgárok szükséglete, hogy védelmet kapjanak. Ez áll az eszmecsere középpontjában. És ezt a Stokholmi programban pedig kifejezésre kell juttatni. Minnyáján tudjuk, hogy az állampolgárok védelme több dimenzióval rendelkezik egy dimenzió nagyon nyilván volt a hágai programban, ez pedig a terrorista, illetve a szervezett bűnözés általi támadásoktól való védelem. A stokholmi programban pedig a személyiség védelem is szerepel. Köszönöm. Köszönöm szépen, és szeretném megköszönni a kollégáknak is ezt a nagyon érdekes vitát köszönjük a svéd elnökség képviselőinek is a konkrét prezentációt és a válaszokat. Ezen kívül még az időt is sikerült tartanunk. Tudom, hogy elfoglaltak, és hogy el kell hagynunk, hagyniuk most a bizottságunkat fél 12-kor. Remélem, hogy az együttműködésünk a jövőben is jó lesz. Köszönöm. Azt javaslom, hogy folytassuk a napi rendet. A következő pont pedig eh, Jimenez asszony eh, jelentése. Most pedig eh, rögtön át is adom Jimenez asszonynak a szót. Parancsolj! Sí, <clears throat> buenos días. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, hát ha nem ismernek egyene, egyesek. Tereza Jiménez Beszeril Barrio vagyok, Én mindig is a szabadságot, a méltóságot és az igazságot védtem az életemben, a szakmai életemben is mindig az áldozatok védelme volt számomra a legfontosabb. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy csak is az áldozatokat védtem, minden más területen is működtem, de mivel a, az áldozatokat vétem leginkább, most már tudom azt, hogy, hogy az áldozatok mindig is az igazságot szeretnék bebizonyítani. Mivel ebben a szakbizottságban dolgozom, szeretnék köszönetet mondani önöknek, hogy én dolgozhatok ezen a jelentésen nevezetesen, hogy mennyire fontos, minnyáján tudjuk, a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése. Számomra fontos az, hogy sok olyan dologról szóljak a jelentésemben, amely dolgok a stokholmi programból szerintem hiányoznak. Természetesen az egy közhely azt mondani, hogy senki sem szeret áldozat lenni. A nők sem szeretnek áldozatok lenni természetesen. Nem szabad szemet húgynunk a nők feltételei előtt. Látjuk, hogy a nőknek mennyi hátránya van, hátrányos helyzetűek, sok esetben sokkal nehezebb a nők helyzete, mint a férfiak helyzete, és ezt a stokholmi pro- programnak is figyelembe kell vennie. A jelentésemben azt kérem a tanácstól, hogy sokkal többet foglalkozzon az áldozatokkal, és támogassa, segítse az áldozatokat. A svéd elnökség, valamint majd ezután a spanyol elnökségnek is az a feladata, hogy az áldozatok védelméről dolgozzon ki egy dokumentumot. Minden európai országban szükség van arra, hogy az áldozatokat védjük. Nagyon nehéz lesz természetesen mindezt elérni. A második bekezdésben, a jelentésemben azt láthatják, hogy általánosságban beszélek a terrorizmus áldozatairól. A terrorizmus áldozata közvetlenül is áldozat, nem csak direkt módon a terrorizmus áldozata. Itt meg kell említeni a nőket, a családtagokat, a gyermekeket. Én nagyon sokat beszélek általánosságban az áldozatokról, de hogyha a családok védelmét szeretnénk biztosítani, hogyha a méltóságot, az igazságot szeretnénk biztosítani az áldozatok családjai számára, akkor mindenképpen sokat kell foglalkozni ezekkel a témákkal. Párizsban volt egy ülés nemrégiben, amelyen részt vettek a terrorista, terrorizmus áldozatai Dél-Amerikából, és más kontinensekről jöttek. A harcuk mindig közös harc, de ezt a harcot sok esetben a nők vívják meg. Tehát nagyon fontos az, hogy említsük meg a nők bátorságát, említsük meg a szenvedéseiket, említsük meg, hogy a nők indirekt módon, közvetlen módon a terrorizmus áldozatai. Aztán beszélek a DAFNE programról. A DAFNE programnak egyik célja, hogy a női áldozatokat védje és a, ezen áldozatoknak segítséget nyújtson. Ezt a munkát a spanyol elnökségnek is tovább kell vinnie. Aztán ott vannak a nagyon fiatal áldozatok. Nem tudom, hogy az önök országaiban is ö, létezik-e ez a jelenség, de például az én országomban igen, itt egész fiatal lányokat, 10-17 éves lányokat ölnek meg. Először zaklatják őket, nemi erőszak áldozatai, aztán meg is ölik őket. Sok esetben a gyilkosaik a, a családtagjaik, vagy a környezetükből kerülnek ki a gyilkosaik azt is látjuk, hogy a 19 és 44 év közötti nők a családban elkövetett erőszak áldozatai, például az Egyesült Királyságban is sokkal inkább mondjuk, mint balesetek vagy terrorizmus áldozatai. Aztán beszélni kell a bevándorló nőkről. Ugye én Olaszország és Spanyolország között a határon lakom, és látom azt, hogy nagyon sok esetben lányok, fiatal lányok jönnek be Európába, aztán Spanyolországban, Olaszországban, Nagy-Britániában tanulnak. De a család családokban még mindig áldozatok, sok esetben már iskolába járnak, tanulnak, de a családban a, az apjuk áldozatai például. És sok esetben nem tudnak hová fordulni ezek az áldozatok. Ezek sok esetben marokkói vagy máshonnan jövő lányok, de már Európában tanulnak, és nem engedhetjük meg azt, hogy ne védjük őket. Végül pedig azt is el szeretném mondani, hogy mindenképpen vissza kell térni egy fontos témára, amiről Gráner is beszélt, ez pedig az emberkereskedelem a stokholmi programban megvannak a jogi rendelkezések ezzel kapcsolatosan, viszont mi van a pszichológiával, az egészségügyi vonatkozásokkal? Tehát mindazok, akik szeretnének együttműködni az igazságszolgáltatással, azok számára biztosítani kell a védelmet, biztosítani kell azt, hogy visszatérhessenek a társadalomba, a munkahelyeikre, mert minden pillanatban előfordulhatnak problémák. Együtt szeretném önökkel kialakítani ezt a jelentést a nők védelmének érdekében. Köszönöm szépen. Értem, hogy olyan jelentéstevünk van, akinek méreható ismeretei vannak. Tehát olvastam az anyagot, és most nagyon pontosan hallgattam, azt, amit mondott az asszony, nagyon lényeges témákról szólt. Az is fontos, hogy támogassuk a anyag tartalmát. Egy aprócska kérdésem lenne, az ötös pontra vonatkozik. Az emberkereskedelemről szólunk itt, és hogy ez milyen óriási probléma. Viszont itt hiányolom azt, hogy nem beszélünk többet az emberkereskedelemről, amely szexuális célokból történik. Tehát a szexuális célokból történő emberkereskedelemről vannak ismereteink, hogy az emberkereskedelem túlnyomó részét szexuális célból, szexuális kihasználás céljából teszik. Tehát egy ezt egy picit jobban lehetne hangsúlyozni. Köszönöm szépen most a munkát. Kosta asszony kért szót. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, köszönöm a jelentéstervezetét, és az, hogy ennyire profi a témában. Néhány megjegyzésem lenne az első, a következő. Feltettem magamnak a kérdést, hogy ha figyelembe vesszük a stokholmi programot, amelyek nagyon sok pontja van, nem lehetne -e esetleg javasolni azt, hogy hogy legyen egy szélesebb körű értelmezés és értékelés a női stratégiák erőszakkal kapcsolatosan, ugye volt szó az erőszakról, a bevándorlásról, és így tovább, tehát hogy ki kellene talán szélesíteni ezt a témát. Papadopoulos kolléganő is említette ezt már. Tehát, hogy a stokholmi programba mindenképpen vegyék be azokat a nőket is, akik a különböző területeken, a civil társadalomban, az igazságszolgáltatásban, az NGO-kban ott dolgoznak, vagy például akár a rendőrségeken. Nagyon sok nő is dolgozik, akik foglalkoznak az áldozatokkal és követik az életüket. Ami a különböző pontokat illeti a jelentéstervezetben, Szeretném jelezni azt, hogy én is egyetértek az, azzal, ami az emberkereskedelemről szól a szövegben. A, mm, jó lenne, hogyha a fiatal lányok mellett általában szólna a kiskorúakról. Egyetértek és osztom az közvetlen áldozatok problémáját. Ugye e, itt van e, Borsellino képviselő asszony is, e, ugye új képviselő, aki szintén közvetlen áldozat, mert a testvérét Borsellino bírót meggyilkolták, megölték, és ő például rendszeresen jár az iskolákba, és, és mesél a testvéréről. Lenne néhány javaslatom még, amikor beszél azokról a nőkről, akiket nem támogatnak a kormányok. Na most sok esetben zsarol, zsarolják is a nőket, tehát zsarolás áldozatai. Azt hiszem, hogy ezt pontosítani kellene egy kicsit, ugye azon túl, hogy beszélünk a pszichológiai, egészségügyi e, elemekről. A Daphne program szintén szól a kiskori korúakról, és nem csak a nőkről. A harmadik kérdés, hogyha jól tudom, de ön valószínűleg több információval rendelkezik, a, a, halál, a nők halálozásának első számú oka a családban elkövetett erőszak pontosabban nem is erőszak, hanem a balesetek, tehát a, az otthoni balesetek. Úgyhogy ezt talán e, pontosítani kellene, vagy utána kellene nézni, e, mert ez egy statisztikai adat. Ami pedig az NGO-k szerepét illeti. Engem nagyon érdekelne az, hogy, hogy nem lehetne inkább még inkább kiemelni azt, hogy mennyire fontos az NGO-k szerepe és az NGO-kban a nők szerepe, és azután eh, az intéz, különböző intézményekben a nők szerepe. Fontosak a önkormányzatok, a nők helyi eh, szerepe, nagyon sok esetben képzést nyújtanak helyi szinten a nők számára, és mindez nagyon pozitív kihatással van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kosta asszony. Most pedig a bizottság képviselőinek adom meg a szót, hogy elmondja a véleményét az eddig elhangzott vitával kapcsolatosan, és esetleg pontosít is bizonyos dolgokat úr, öné a szó. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedik, akkor néhány dolgot szeretnék tisztázni a legális bevándorlással kapcsolatos témát illetően itt a jogalkotási szempontból. Tehát, hogy a, ezt az egészet belehelyezzük a kontextusába. Ez a téma mindig nagyon sok nehézséget jelentett. Két okból elsősorban. Hát először is azért, mert ez egy nagyon kényes téma bizonyos tagállamok számára, másodszorban pedig emlékeztetni kell arra, hogy a jogi mechanizmus ugye előírja az, az, az hogy a tanácsnak egyhangulag kell döntést hoznia és elfogadnia a dokumentumokat, a parlament viszont csak véleményt mond, tehát véleményezi az adott dokumentumokat. Ugye ezen a területen voltak problémák, egy zöld könyv jelent meg, aztán a kék könyvvel kapcsolatos javaslatot is jóvá hagyták már. Most a tanács előtt megint leblokkolva áll egy folyamat, nevezetesen itt a bevándorlók számára, a, akik az Európai Unión belül legálisan dolgoznak, az ő számukra, tehát biztosítani kell a munkakönyvet, tehát a legális munka lehetőségek megvalósítására, de úgy látjuk, hogy a munkaerőpiaci problémák nem könnyítik meg ezt a helyzetet. A bizottság két további javaslatot készít elő, a szezonális munkások és a vállalatokkal kapcsolatos feladatokra ami a Stokholmi programot illeti, a legális bevándorlással kapcsolatosan előtérbe helyezzük a a, például a család egyesítést, a zöld könyv is foglalkozik egy módosítási javaslattal, ami a Lisszaboni szerződés hatályba lépését illeti, természetesen itt együttdöntési eljárást kell alkalmazni a parlamenttel, és remélem, hogy a tárgyalások során javul majd a helyzet, ami a többi témát illeti, a többi megjegyzéssel kapcsolatosan nem, nincs semmiféle válaszom, vagy nem szeretnék reagálni ami a belső dolgokat, valamint az igazságszolgáltatást illeti. Ugye szelektívnek kellett lennünk, a bizottság természetesen üdvözöl minden olyan javaslatot, amely a nők védelmét biztosítja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a tisztázó információkat. Nem tudom, hogy Jimenez asszonynak van-e valamilyen mondandója, lezárva így a vitát. Jimenez asszony akkor. Köszönöm szépen. a Köszönöm szépen a javaslatokat, a gondolatokat. Annyit szeretnék mindössze elmondani, hogy Tanulmányozni fogom a javaslatokat, és jó magam is szeretnék majd beterjeszteni módosításokat annak érdekében, hogy a szöveggen javítsak, és remélem természetesen, hogy az eredmény egy valódi elkötelezettség lesz a nők védelme mellett a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének érdekében. Mindjárt ezt kívánjuk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm az eszmecserét, nagyon fontos témáról szóltunk. Akkor nézzük csak meg az időpontokat. Október 5-én 12 órakor jár le a módosítók határideje. Tehát október 5-én 12 órakor a szakbizottságban október 19-én szavazunk, tehát a Strasburgi külön ülésen. Ezután a plenáris szavazás november 23-án, 27-én lesz. Így néz ki a menetrend. Akkor folytassuk a munkát. A 12-es ponthoz értünk. Vendégünk is van, akire most még várunk. Megvárjuk, amíg megérkezik hozzánk. Då säger jag... Melegen üdvözlöm Prudaniel Richard, aki a politikai osztály vezetője. És uh, eléggé sok uh, dolgunk van az állampi, állampolgári jogok és alkotmányos ügyek tematikus osztályával, és azért jött el a szakbizottságunk elé, hogy bemutassa ennek az osztálynak a működését. A szerveink közötti együttműködés nagyon fontos, hiszen itt az információk megfelelő időben történő megkapása nagyon fontos, tehát üdvözlöm Daniel Richard asszonyt. Merci beaucoup, madame. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, köszönöm a kedves üdvözlő szavait. Nem szokatlan dolog az, hogy egy szolgálat bemutatja magát egy szakbizottság előtt, mivel itt egy teljes mértékben új szolgálatról van szó, sok esetben a tagok nehezen értik meg, hogy miről is van szó új szolgálatok esetében. Itt állampolgári jogok és alkotmányos ügyek tematikus osztályáról van szó. Ez egy kutatási munkát végző szolgálat. A parlament számára információkat nyújt. Mányánó asszony ugye a bizottság titkárságán hasonló feladatot végez mi belső és külső tevékenységgel foglalkozunk. Önök, minden szakbizottság kap egy költségvetést. Ugye mi a közpénzeket nem köthetjük el a, anélkül, hogy a koordinátorok ne egyeznének bele. Természetesen mindaz, amit vásárlunk, ugye az a közbeszerzés keretén belül kell, hogy megvalósuljon, és ezt, ezzel élünk is. Tehát annak érdekében, hogy tudják, hogy miről is van szó, szeretnénk önök, szerettünk volna önöknek átadni egy, egy speciális eszközt, ez egy nagy dosszié, amelyet megkapnak személyre szólóan, tehát a nyelvi feltételeket is figyelembe vettük, mindenki a saját anyanyelvén kapta meg ezt az anyagot. Vannak persze olyan dokumentumok is ebben, amelyeket nem fordítottunk le, és figyelembe vettük minden tagnak a nyelvi profilját, tehát az, hogy például az anyanyelve után mi a második nyelv, amelyet beszél. Nagyon szép, színes brosúráink vannak, CD-romok, és így tovább. Tehát létrehoztunk egy ilyen nagy dossziét, amelyel a jogalkotási ciklusok során dolgozhatnak, ez egy állandó dokumentum, amelyet természetesen majd mindig fel lehet frissíteni, de ez ott lehet az önök íróasztalán, és rendszeresen használhatják. Ugye természetesen mindig vannak új információk, amelyeket felfrissítenek, és minden alkalommal meg fogják kapni majd, a, a, és betehetik az új lapokat a dossziéjukba. Természetesen, ahogy mondtam, ez személyre szóló, hogyha valami nem érdekeli önöket, akkor azt kidobhatják. Nagyon-nagyon sajnálom, elnézést kérek, hogy szól a telefonom. Elnézést kérek, mindig a legrosszabb időpontban szólal meg ez a telefon. Tehát remélem, hogy jól fogják használni majd ezt a dossziét, hogy ez egy személyre szóló munkaeszköz lesz az önök számára, és a saját dokumentumaikat is akár csatolhatják majd. Mi együttműködünk a titkársággal, tehát például a kutatási kérdéseket illetően hogyha mondjuk Magnano asszonynak tesznek fel egy kérdést, akkor átküldi hozzám, és hogyha, hogyha hozzám olyan kérdések érkeznek, amelyekkel Szabina foglalkozik, akkor ő neki továbbítom azokat. Vannak modern eszközeink is, tehát egy USB kulcsot kapnak, és azonnal komputerhez csatlakoztathatják ezt, és akkor nem kell mondjuk Strasbourgban az egész dossziéval sétálgatniuk. Önök specialisták, itt a nő ügyekkel foglalkoznak, Nálunk is van ö, valaki, aki foglalkozik ezekkel a dolgokkal, az ő neve Claire, és Claire mindig is rendelkezésükre áll, hogyha szeretnének valamit a kutatási témában ö, információ gyanánt kapni. Teljesen új tehát az osztályunk, ez a szolgálat. Nem tudom, hogy a tagok hogyan fognak majd hogyan fognak tekinteni erre az osztályra. Természetesen, hogyha vannak javaslataik, gondolataik a tematikus osztályunkkal kapcsolatosan, az, az mindenképpen jó lesz, ezeket át fogom, fogjuk venni, és végül is majd meglátjuk, hogy hogyan tudunk hatékonyan működni attól függően, hogy a tagok hogyan is reagálják le ezt a, az egészet. Köszönöm, nem akarok olyan hosszú lenni, mint a múltkor voltam. Köszönöm szépen az információkat és a háttér bemutatását. Köszönet az anyagért is, amelyet e-mailben megkaptunk. Nyilván különféle lehetőségeink vannak, weboldalaink, és így tovább. De rögtön adhatok egy visszajelzést, és pedig az, hogy nagyon gyakorlatilag dolog az, hogy összegyűjtjük az anyagokat egy mappába. Tehát, hogyha információra van szükségünk, akkor rögtön előszedhetjük azt a mappát, és megtaláljuk benne, amit keresünk. Tehát eh, nagyon eh, pozitív a visszajelzésem, és nagyon pozitív a képviselőktől is reakció. Most pedig megnyitom az eszmecserét, kinek van kérdése, megjegyzése most, vagy az anyagról. Úgy gondolom, hogy Cornelissen asszony szeretne hozzászólni. Um, Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani önöknek, a tematikus osztálynak, hogy bemutatta ezt az anyagot és a saját tevékenységét. Nagyon hasznos lesz ez, mm, és főleg egy új parlamenti képviselőnek, mint nekem. Júniusban kezdtem ugye a munkát itt a parlamentben, és még mindig nem ismerem teljesen ki magam, úgyhogy ez nagyon hasznos lesz. Azt szerettem volna megkérdezni, hogy talán tudna-e nekünk mondani néhány szót arról, hogy hogyan döntenek arról, hogy miről, miről készítenek tanulmányokat. Ha jól értettem, a szabizottság dönt eh, arról, hogy milyen anyagról készüljön eh, briefing, de specifikusan meg kell fogalmazni a kérdéseket, amelyekre, meg kell vála- amelyekre választ keresünk, a metodológiát, amit alkalmaznak a kutatásuk során. Kérdezem, hogy ebben hogy döntenek. Akkor most Richard asszonynak adom vissza a szót, hogy ő válaszolja meg a kérdést. Természetesen nagy örömmel nem akartam ö, hosszan ö, beszélni a témáról, pedig tehettem volna. Nos, hogyan is történik mindez? Igen, a különböző tanulmányokat a szakbizottságok ö, választják ki. Természetesen számítok a szakbizottsági tagok támogatására, itt elsősorban a költségvetés szintjén, ugye észszerűnek kell lennünk a gyakorlatban lényegbe vágó az, hogy egy olyan tanulmányt, amely már lényegében valahol létezik, ne fizessünk ki még egyszer közbeszerzésen keresztül. Itt figyelembe kell venni minden alkalommal a költségvetési feltételeket, és hogyha valaki egy kutatást szeretne megrendelni, akkor először a koordinátorhoz kell, hogy forduljon. Hogyha túl sok a kérelem, akkor természetesen a bizottságnak a prioritásokat kell meghatározni, és itt nem csak költségvetésről van szó, hanem Claire egyedül dolgozik, tehát itt ugye a személyi feltételek is olyanok, hogy nem tesz teszik lehetővé azt, hogy nagyon sok tanulmányjal foglalkozzanak egy időben. Claire Zsenta egyedül dolgozik. Természetesen, hogyha valaki a bizottság részéről szeretne megrendelni egy tanulmányt, akkor a koordinátorhoz kell fordulnia, vagy az asszisztenshez, és ő velünk kapcsolatba lép, mi megnézzük azt, hogy az adott jogalkotási ciklusban például volt-e már ilyen típusú tanulmány. Ugye tudjuk, hogy a roma nők helyzetével kapcsolatosan elég sok dokumentum és tanulmány született az utóbbi időkben. Aztán ugye a, ott van a, elindítottunk egy tanulmányt a roma nő gazdasági helyzetéről. És ez például rendelkezésre áll az érdekelt felek számára. Sajnos azt is el kell mondanom, hogy tehát itt költségvetési feltételek, emberi erőforrás korlátozottsága, miatt nem lehet mindent egy időben mm, megvalósítani. Éppen ezért meg kell határozni a prioritásokat. Ugye vannak olyan tagok, akik bürokráciával vádolnak bennünket, pedig mi egyáltalán nem vagyunk bürokraták. De hát azzal vádolnak bennünket, hogy túlságosan hosszasak a folyamataink. Tehát ez nem mi miattunk van, és a bürokrácia miatt, hanem egész egyszerűen a parlamentnek ilyen szabályai vannak. Ugye tenderkírást kell írással kell indítani egy ilyen folyamatot, aztán ugye időre van szükség, a pályázatokat, aztán értékelni kell, a pályázatok benyújtásának határideje van, tehát mindez elég hosszadalmas és időt igényel. Már most szeretném E, azt mondani a tagoknak, hogyha holnapra szeretnének mondjuk egy tanulmányt, ez egész egyszerűen lehetetlen. Minden összehasonlító tanulmány, elsősorban ugye, amely le, lefedi a 27 tagállamok, hát hosszadalmas és drága elkészíteni az ilyen típusú tanulmányokat. Aztán ott vannak a szeret, a keretszerződések. Ugye a keretszerződések is ugye elég hosszadalmas folyamatot feltételeznek. Ki lehet adni ezeket a munkákat, tehát meg lehet rendelni külső szerveknél egy tanulmányt Általában, hogyha nem nagy összehasonlító 27 tagállamot lefedő munkáról van szó, akkor gyorsabb, kisebb munkákat el lehet végeztetni külsőkkel is. Köszönöm. Costa. Nagyon nagy öröm számomra, hogy megvan ez a lehetőség, hogy közvetlenül forduljunk önökhöz. Két kérdésem lenne. Az első az hogy nagyon fontos a bizottság és a tanulmányok közötti kapcsolat. Én megértem, hogy időre van szükség egy ilyen tanulmány elkészítéséhez, de talán el kellene gondolkodni legalább két kérdésen. Ugye, ugye jövőre, jövő év a szegénységgel foglalkozik, valamint az önkétességgel. Tehát már most el kellene talán indítani ezt a menetet, mert a két ágazatban ugye a nők nagyon ö, sajnos nagyon fontos szerepet játszanak. Én úgy gondolom, hogy ez a keretszerződés Sí téma is nagyon érdekes, és szeretném tudni ennek kapcsán, hogy van-e már valamilyen pozitív kapcsolatuk a tagállamok kutatási központjaival? Vannak-e például az én országommal és Olaszországgal kapcsolataik a kutatási központokkal, például vannak-e statisztikai vagy más kutatási intézetekkel kapcsolataik, vannak-e eredmények, eh, vannak-e, vannak-e a szakértőkkel kapcsolataik, vagy megvannak a saját kutatóik? Köszönöm, Kosta asszony. Akkor ismét Richard asszonyhoz fordulok, hogy válaszolja meg Kosta asszony kérdését. Merci. Köszönöm szépen, köszönöm az érdeklődésüket. Nos, hát akkor a kutatási központokkal kapcsolatos kérdése válaszolok. Igen, maximális kapcsolataink vannak, maximum számú kutatási intézménye, de természetesen vannak korlátok. Először is világos az, hogy Európai Uniós szinten dolgozni. Az nem jelenti azt, hogy, hogy a kutatási központok munkája ne lenne fontos, de jó az, hogyha hálózatban működnek a köztatási központok. Például Olaszországban, ugye Púlia tartományban is vannak kapcsolataink. Hogyan választjuk ki ezeket a központokat. Most ugye a közbeszerzésen át kell mennünk, hogyha 65 millió eurónál kevesebb pénzösszegről van szó, akkor természetesen más a helyzet, mint ugye, hogyha más ez az összeg. Természetesen pályázatot írunk ki, és legalább öt kutatási központot keresünk meg, hogyha ez a minimum, de lehet 25 is, hogyha önök mondjuk javaslatokkal élnének, az is üdvözlendő. Természetesen az nem biztos, hogy az önök javaslata, mármint az önök kutatási központja lesz kiválasztva, de hogyha 65 ezer euró felül van ez az összeg, akkor már ö, problémáink vannak, ugyanis sok esetben azt mondják, hogy nem veszünk mindenkit figyelemben, vagy pedig csak azokat, akikről vannak információink, vagy akikről a közlönyből, a hivatalos közlönyből tudunk. Ami a pályázatok értékelését illeti természetesen, itt megfelelő kritériumok alapján kell értékelni őket, a bizottság összegyűl, ez is hosszadalmasan teszi a folyamatot. Ugye más ágazatból jönnek, és az értékelő csoportnak tagjai, tehát mindez nagyon szabályozott, aztán, aztán az, aki vállalja az egész munkáért a felelősséget, jóvá fogja hagyni a költségvetés, figyelembe kell venni a tudományos kritériumokat is. Nagyon óvatosak vagyunk, és mindig azt kérjük a tagoktól is, hogy legyenek óvatosak, és hogy az asszisztenseik is legyenek óvatosak, ugyanis itt költségvetési dolgokról van szó. Ezeket figyelembe kell venni, és szigorúan be kell tartani a szabályokat. Ami nagyon gyakran történik, az az, hogy mi természetesen megpróbálunk minden igényt kielégíteni, figyelembe venni, aztán mi lesz, urbit et orbi, hogy egész egyszerűen nem sikerül a, végigvinni a, a, az adott folyamatot. Ugye, amikor a pályázatot, pályázat megjelenik a hivatalos közlönyben, akkor ugye akkor kell kiírni a, tehát a pályázatot, a, akkor kell befogadni a pályázatokat, és így tovább, tehát sok esetben már előre megvan, hogy kik fogják elnyerni a pályázatot, és itt ez manipuláció a közpénzekkel. Köszönöm az információkat, köszönöm a mappát, köszönöm az anyagot. Reméljük, hogy jó lesz az együttműködés. Tehát köszönöm szépen. Akkor tovább haladunk a napirendi pontok dzsungelében. A következő az elnök közleményei. Eléggé rövid lesz. A koordinátorok megbeszélésén 9 órakor a következő határozat született. Úgy döntöttünk, hogy írunk egy jelentést, a nők szerepe az öregedő társadalomban lesz a címe. A néppárt kapta meg a témát. Ezen kívül egy véleményt is írunk, amiben a rák elleni intézkedésekről szeretnénk értekezni, a felelős frakció pedig az SD frakció. Tehát ezt a véleményt a szociáldemokraták készítik el. Határoztunk a nő intézet szakértői fórumára delegált jelöltekről. Úgy határoztunk, hogy rendes tagként a következő két személy delegálódik, Liz Kelly és Willem Roy Brock asszony. Ők a rendes tagok, pót tagok pedig Madariága, Arrasturi asszony és Lisi Gröner. Ez lett a szavazás eredménye a koordinátorok ülése alkalmából. Döntöttünk a meghallgatásokról is a munkaprogramunk keretében. A következő meghallgatásokat szervezük majd meg. Az első a nők és férfiak közötti egyenlőséget érintő új EU stratégia. Nagyon fontos ez a szakbizottságunk munkájában. Az éves munkaprogram belül. Tehát új stratégiára van szükségünk, remélhetőleg megegyezhetünk konkrét intézkedésekben is az új stratégián belül. Ez lesz a további munkánk kiinduló platformja is. Eh, Arról is határoztunk, hogy 2010-ben a szegénység és a szociális kirekesztés elleni évén nyilvánítjuk. Erős támogatást kapott ez az elképzelés nagyon fontos. A harmadik, amiben eh, megegyeztünk, az a nők szociális integrációja. Olyan nőkre gondolunk, amelyek etnikai kisebbségeket képviselnek. Ezen kívül döntöttünk arról is, hogy mi legyen a Nemzetközi Nőnap témája. Van időnk, tehát elkezdhetünk gondolkodni, tervezni. A téma pedig a nők elleni erőszak. Már a napról is döntöttünk, amikor közösen ünnepeljük majd a Nemzetközi Nőnapot. A nők elleni erőszak témája a tavaszi spanyol elnökség alatt prioritást kap. Ezen kívül még határoztunk uh, a delegáció utazásairól 2010-ben. Ez az utolsó információm a koordinátorok ülégé, üléséről. Úgy döntöttünk, hogy részt veszünk az ENSZ konferenciáján május elején, amelynek a 8 és a plusz 20 konferenciájának a nyomon követése. Úgy gondoltuk, hogy ez lényeges téma lesz, és részt veszünk ezért a konferencián. Határoztunk arról is, hogy szervezünk egy delegáció utat a magyar elnökség előkészítésére Budapestre. Úgy döntöttünk, hogy a delegációs út azt a célt szolgálja, hogy a magyar elnökséget előkészítsük. Ezen kívül döntöttünk arról is, hogy elmegyünk a Nemek Közötti Egyenlőség Intézetébe, valamikor májusban, júniusban, tehát 2010-ben megyünk. Abból indulunk ki, hogy a, az utazást más, minden második évben abszolváljuk, tehát nagyon fontos a jó együttműködés a Nemek Közötti Egyenlőség Intézetével. Ezen kívül arról is határoztunk, hogy eh, utazunk Izlandra. Ez nagyon aktuális, hiszen eh, a koordinátorok eh, úgy gondolták, hogy nagyon jó javaslat ez az izlandi út. Természetesen mindenki megkapja majd a határozatokról szóló jegyzőkönyvet. A 14-es pont. Vannak-e még kérdések? Ha nincs, akkor áttérünk a 15-ös pontra. A következő megbeszélésünk október 19-én Strasbourgban találkozunk egy külön megbeszélésre, és akkor ott szavazunk is. Wallström asszonynal is találkozunk, és a következő brüsszeli ülésünk pedig november 4-én lesz. Tehát van bőven időnk a következő ülésig. Még egy információ. Akik nem tudják elvinni a mappát magukkal, amelyet a tematikus osztálytól kaptunk, akkor hagyják az asztalon. És valahogy megpróbálják eljuttatni önökhöz. Most pedig szeretném megköszönni, hogy ilyen intenzíven dolgoztunk tegnap délután és ma délelőtt. Roppant izgalmas volt a munka. Köszönöm a titkárságnak, köszönöm a kolléganőimnek, és természetesen köszönöm tolmácsainknak, akik lehetővé tették.